adott határidő előtt be lehet nyújtani. Most akkor meg is szakítom az ülést. Mindenkinek nagyon jó hazautat és szép hétvégét kívánok!